és elfogadtuk, 15 ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Konszolidált négyes módosító mellett ki van ellene tartózkodás elfogadtuk,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 ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. Így akkor áttérünk a végszavazásra, zárószavazásra, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nagy többséget kapott, 42 igen, 5 ellen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadtuk. Még a szóbeli kérdésről kell, hogy szavazzunk. Ezt is elektronikusan tesszük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igen, nulla nem szavazattal, két tartózkodással. Elfogadtuk, gratulálunk François Gostetnek, Nessa Csildesnek, Antonia Parvanovának, Marina Jakunakrisnak, Oreste Rossinak és Szatu Hassinak és köszönöm természetesen a titkárság munkáját is, amit az előkészítések során tett. Most áttérünk a 9-es napirendi pontra, ami az élelmiszerpazarlás megakadályozása. Anna Rosbach az előadója a véleménynek. Itt is rendelkezésre áll szavazó lista. Ez az egyes kompromisszumos javaslattal indul. Ki van mellette? ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második kompromisszumos mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes, kettes módosító azonos, ki van mellette, ki van ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Ez nem volt világos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes, ötös, kompatibilise ki van mellettük, ki van ellenük. Bocsánat, mégsem kompatibilisek, tehát először a négyesről szavazunk külön, tehát ki támogatja a négyes módosítót, ki van ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Négyeset tehát, a négyes módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk, hetes módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, a nyolcasat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas és tizennégyes es azonossa ki van mellettük, ki van ellenük, Tehát 14-es második rész. Ki van mellette? Itt részenkénti szavazás. Tehát a 14-es második részének első része mellett ki van? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Tízes módosító ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es ki van mellette, első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es második rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as első rész ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 20-as. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es első rész ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-os ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizzük, tehát a 36-osat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 48-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 50-es, ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 57-es, igen, tehát az 57-es jön, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát az 59-es módosító második részével folytatjuk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 62-es első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 63-as módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 70-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 74-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es szóbeli kiegészítéssel ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk, 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 80-as ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 82-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 88-as, ki van mellette? ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, igen, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Hát, szűken, de elfogadtuk. 89-es, első rész. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 91-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Áttérünk akkor a záró szavazásra elektronikus formában. Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást. 38 igen, nulla nem szavazattal, 15 tartózkodással gratulálunk Anna Rosbachnak a véleményhez, amely az élelmiszer pazarlás megakadályozásával kapcsolatos véleményünket tükrözi. Ez egy fontos téma. Ez volt mára a szavazás. Folytatjuk a tízes napi rendi ponttal, ami az energia hatékonyság és az ezzel kapcsolatos új irányelv, ezzel kapcsolatos előadónk Péter Líze, akinek meg is adom a szót, hogy egy fontos jelentéssel kapcsolatos véleményt ismertessen, ami mind a klímavédelem, mind pedig az erőforrás hatékonyság szempontjából nagyon fontos. Aki nem kívánja meghallgatni a beszámolót, az gyorsan és hangmentesen távozzon a teremből. Várunk még 10 másodpercet, melden So, glaube, es ist wieder so ruhig, dass wir weitermachen können. Peter. A terem elcsendesedett, Péter Lízének adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégák együttműködését. És köszönöm egyébként azt is, hogy most csendben maradnak és beszélhetek. I thank you for being quiet colleagues. Köszönöm, hogy csendben maradnak, kedves kollégák. Először is köszönöm szépen a sok módosító indítványt, amelyet benyújtottak. Ez egyrészt azt mutatja, hogy a dosszié nagyon fontos a Környezetvédelmi Szakbizottság számára, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon jó gondolatok is megjelennek a módosító indítványok között, melyekre lehet építeni. Az Európai Bizottság javaslata a Low Carbon Roadmap, az alacsony szén-dioxid kibocsátású menetrend egy fontos eleme, erről egyébként tegnap cseréltünk eszmét, a bizottság pedig abból indul ki, hogy a 20%-os energia megtakarítási célt úgy érhetjük el, ahogyan erről 2007-ben döntés született. Nagyon fontos. Ez sok módosító indítvány igyekszik a célt eh, még fokozni, vagy aláaknázni, de hát hogyha tegnap abban állapodtunk meg, hogy Chris Davis támogatjuk abban, hogy ő támogatja a bizottságot a Low Carbon Roadmap kérdésében, akkor úgy gondolom, hogy a komi bizottság által meghatározott célt nem szabad veszélyeztetni. Több kollega módosító indítványa igyekszik a célt eh, magasabbra srófolni, úgyhogy 2007-hez képest egy abszolút megtakarítást érjünk el. Nos, a bizottság javaslatában a projekciókhoz, az előrevetítésekhez képest eh, irányozta elő a 300 80, 68 millió tonna széndiokszid ekvivalencia megprób- megtakarítást, ez abszolút 12,9 százaléknak tesz majd, felel meg, és ez lehetőség ad arra, hogy a közép- és kelet-európai államokban reális célt írjunk elő. Ezért nagyon fontos, hogy ne változtassunk ezen a célon, de ugyanakkor az energia termelékenységi célt, mint relatív célt is meg kell határozni, hiszen ez máskülönben a low carbon roadmap nem volna célra vezető. Ezért a bizottság javaslatához javaslok ragaszkodni. Nagyon komolyan veszem, hogyha egyes kollégák azt mondják, hogy az energiaérzékeny iparra is figyelni kell, valamint a carbon leakage által, tehát a munkavállalók elvándorlása által veszélyeztetett eh, szempontra a 303.4 és 335-ös módosító szónék, és már a többi kollega arra tesz javaslatot, hogy az energiaintenzív iparra koncentráljunk, és ne keppeljük a termelést, tehát ne húzzunk plafont. Úgy hiszem, hogy ezt a kompromisszumba kitérhetünk erre, anélkül, hogy magát a célt veszélyeztetnénk, és anélkül, hogy veszélyeztetnénk azt, hogy a tagállamokat arra kötelezzük, hogy nemzeti céljaikat elérjék. Megítélésem szerint a módosítókból részint a bizottság javaslatának szigorodása ered, másrészt flexibilizáció is levezethető innen főleg az egyes cikk, a hármas és a 19-es cikkek területén, amelyek a nemzeti célokat határozzák meg, illetve az egyes függelékben, egyes mellé, mellékletben, amely pontosít, és ezt egyébként eh, egyetértek a pontosítással, hiszen biztosítani kell, hogy a célt elérjék. Másrészt sok kollega nagyobb rugalmasságot szeretne kérni, szeretne elérni a bizottság által javasolt konkrét intézkedések területén. Például a négyes cikka, a hármas, háromszázalékos megszervezés, vagy a közbeszerzésről szóló szabály, ez a tízes cikk, vagy a KVK-król, tehát a KVK-król szóló cikkem azt gondolom, hogy itt világosan kellene fogalmazni, és biztosítani kellene a, ugye a KVK-k, a atomerőművek, egy szóval biztosítani kellene a bizottságnak egy játékteret. Richard Zéber világosan lép erre az útra, kötelező célt kötele, követel a tagállamok számára, úgy, hogy ezt egyes tagállamok között differenciáljunk, és arra is javaslatot tesz, hogy egy egész cikket töröljek a szövegben. El tudom képzelni egyébként, hogy a vita végén ez megoldás lehet. A bizottsággal a múlt héten, de ebből a tárgyalásból az derült ki, hogy a tagállamok még mindig nem hajlandók arra, hogy erre az útra lépjenek. Tehát talán valamilyen köztes utat kellene találni. Egyrészt, hogy megszigorítjuk a nemzeti célokat, másrészt flexibilizáljuk, tehát rugalmasabbá tesszük a bizottság által javasolt eszközöket. Ezt azt gondolom, hogy a cikkekkel végigmenve meg kell néznünk közelebbről. A mi szakbizottságunk számára nagyon fontos, és mi több itt abszolút öm, öm, hatáskörrel rendelkezünk, hogy az ETS-sel és az effort sharing mi lesz a jövőben. Tehát az emissziókereskedelemmel és az effort sharing-el. Vannak kollégák, akik azt kérik, hogy a bizottság a tanúsítvány vegye ki a piacról, illetve akadályozza meg, hogy a tanúsítvány ára az égbe szökjön. Tegnap Chris Davis jelentése kapcsán beszéltünk erről, és hogy ez nagy vitát vált majd ki az egész parlamentben, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak szigorúbb mandátumot kell adni ahhoz, hogy ellenőrizze a piacot. Hogyha indul a konjunktúra, és nő a tanúsítványok ára, hiszen a recenzió idején úgyis csökkenni fog az áram. És a cél persze az kell, hogy legyen, hogy több ösztönzővel rendelkezzünk a befektetések számára, de ugyanakkor a carbon leakage által veszélyeztetett üzemekre ne rójunk extra terhet. Tehát a bizottság számára világos megbizatást kell adni, anélkül, hogy már most is ebből a következtetéseket levonna. Teljesen egyértelmű ugyanakkor, hogy sok intézkedés amelyek az energiahatékonyságra vonatkoznak, nem az ETS-re, hanem az épületekre vagy az effort sharingre vonatkoznak, és itt világos utalást kell adnunk a bizottságnak, hogy az effort sharinget újonnan kell felosztani. Végezetül pedig fontos, hogy az ITRE-ben előrelépjünk, a megerősített együttműködést kértük az ITRE munkatársai, illetve képviselői egyetértenek ezzel, bár nem abban a formában, ahogy ezt mi szeretnénk. Éppen ezért az elkövetkező napokban uh, itt egyeztetni kell a, az it, itrével, hogy lássuk, hogy ők hogyan bánnak a mi módosító indítainkkal. Köszönöm szépen még egyszer a kollégáknak, akik benyújtották a módosítókat, azt hiszem, hogy jó úton haladunk, és az európai gazdaság céljait, valamint a kis és középvállalatok céljait szolgálhatjuk. Persze az olaj és gáztermelő országok hátrányok hátrányára válik ez, hiszen abból ők nem nyernek hasznot, hogyha mi hatékonyabban bánunk az energiaforrásokkal, de környezetet igenis szolgálja. Ez a célkitűzés is nagyszerű volna, hogyha az december 20-i szavazáson el tudnák fogadni ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Líze. Az ITRE január 24-én szavaz. Mi december 20-án Valóban az változás számára az energiahatékonyság egy nagyon nagy jelentőséggel bíró kérdés. Köszönöm szépen a munkát, amit elvégeztetek. Péter Líze 440 módosítót nyújtottak be. Most pedig az árnyék jelentéstevők jelentkeztek szóra, először is Pavel Korc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy legelőször is köszönetet kell mondanom a jelentéstevőnek. Meg vagyok róla győződve, hogy ezt a kitűnő munkát a többi kollégával együttműködve be tudjuk fejezni, véghez tudjuk vitni. Még ha 440 módosító indítványt nyújtottak is be, mégis ebből láthatjuk, illetve a árnyék jelentéstevők közötti első eszmecseréből láthatjuk, hogy a cél közös. És körvonalazódhatnak a kompromisszumok, amelyek minőségileg biztos nagyon jók lesznek. Engedje meg nekem, hogy az SND néhány prioritásáról beszéljék, ezek közlekedés, hiszen minden ágazatot be kell vonni az energiahatékonyságba. És hogyha a közlekedésre nem ter- terjedne ez ki, akkor ez nem működő potenciál volna. Aztán az ETS rendszer konzisztenciája, É, valamint az energiatársaságok nyeresége, illetve a smart méterek, az intelligens mérők, árammérők kérdését vetem föl, valamint a szociális lakások és az energia szegény lakás kérdését, valamint az energia szegénység fogalmának szövegbe való bele, beemel, beemelését tartom nagyon fontosnak. Köszönöm szépen a javaslatokat azokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a fogyasztót helyesen kell informálni. Érthetően kell informálni. Ugyanakkor mi pártom részéről ellenezzük azt a javaslatot, hogy az egész indítványt elutasítjuk. Van egy ilyen módosító indítvány is. Mi több, köszönöm Zéber kollégának, hogy egy olyan megközelítést vázolt fel, amely valóban mindenki számára a jövőbe mutató, és eh, körvonal az a tanácsal és a bizottsággal a kompromisszumot. Köszönöm szépen. Ki is jön most, na gondolkozom, keresek. Miroslav Ucki. Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Na začátek mi dovolte říct, že eh, naše... Elnök úr, köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy a mi frakciónk, Az egész energiahatékonysági irányelv tervezetet támogatja. Szerintem így kell versenyképes Európát kialakítani. Mint tudják, mindig amellett voltam, hogy ez az irányelv számunkra és Európa számára is ösztönzőt jelentsen, és ne terhet. Egyetértek az előttem szólókkal, a tekintetben, hogy nem fogadhatjuk el, hogy az egész irányelvet elutasítsuk, de ugyanakkor a kötelező célok tekintetében van itt egy kis problémánk. Tudom bár, hogy kisebbségben vagyunk ezzel a véleményünkkel a szakbizottságban, de attól félek, hogy ha ez, ezen az úton járunk tovább, akkor akadályokba ütközünk a tanács körében. Elolvastam a Business Europe kommentárjait. És igazi nagy hatással volt rám ezek közül az, hogy nekik tetszik Líze kollega azon javaslata, hogy a három százalékos kötelező célt elfogadtassák a középületek renoválásánál, felújításánál. Ezt jól értem. Hiszen voltak éppen itt arra való ígéretet olvashatunk, hogy a közpénzeket a a vállalkozásoknak adják, de hát nem tudom, hogy bizonyos államok, mondjuk Spanyolország vagy Olaszország, hogy más nem mondjak, megengedhetik maguknak ezekben a nehéz időkben, hogy ezt a 3%-os támogatást megadják anélkül, hogy a saját költségvetésük stabilitását ne veszélyeztessék. Nos, a nagyon nagy számú módosító indítvány ékes bizonyítékát adja annak, hogy a jelentést milyen fontosnak tartjuk minnyáján. Azon a véleményen vagyok, azt gondolom, hogyha, hogy a téma biztosan többségre talál, és így sikerül a roadmap-et kialakítani. Köszönöm, Karl Schlüter. Én Stékötös, tehát a mi árnyékjelentéstevőnk nevében beszélek most. Köszönöm Líze kollégának a javaslatát. Nos, a módosítók, a mi módosítóink az általános energiatakarékossági célokra vonatkoznak. Úgy gondoljuk, hogy ez két, szem, két um, százalék kell, hogy legyen, és Bász kollégám, akinek a nevében beszélek, ezt pontosítja. Hát a másfél százalék nem elég becsvágyó célkitűzés. Különösen, hogyha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a megtakarítások nagyobbak lesznek. Az energia konvergencia ráta nem százszázalékos. Tehát az egy kilowatt az azt jelenti, hogy több lesz a primér energia megtakarítás. Összességében ezen felül egy olyan általános módosítót nyújtottunk be, amelyben a nemzeti energia megtakarítást számoljuk ki, hiszen úgy gondoljuk, hogy a 20%-os abszolút csökkentés az a valós cél, amelyet el kell érni. hogyha a baseline szenárióval egy relatív megtakarítást számolunk ki, akkor ez problematikus lesz. Hiszen fennáll annak a veszélye is, hogy nem érjük el az éghajlatváltozási szakpolitikában kitűzött célokat. Az abszolút 20%-os megtakarítási cél a legköltséghatékonyabb útja annak, hogy a többi célt is elérjük. Tehát, hogyha ezt, tehát ezt tűznénk ki célul, biztos, hogy jól haladnánk. Ami pedig az energia megtakarítás és az etés közötti kapcsolatot illeti, itt egyébként másokkal együtt benyújtottunk egy eh, módosítót, arra vonatkozóan, hogy ez 1.74-ről 2,25%-ra kell növelni. Ezt a számot különben 1,4 milliárd eh, túl sok támogatást kell kifizetni, tehát ez egy árösszeomláshoz vezet. Tehát egyeztetni kell az ETS-sel. Ha megnézzük a nem ETS ágazatokat, tehát az épületek, az élelmezés vagy a közlekedés szállítás kérdését, azt mondhatjuk, hogy itt a 40%-os megtakarítást lehet maximum elérni. Azaz tehát a lehetséges megtakarítások 60%-a az ETS-ből eredne. Éppen ezért a kvóták támogatásában mindenképpen változást kell elérni. Lássuk, van-e még? Na, hát lejárt az időm, rendben van, akkor, akkor Bász nevében nem mondtam el mindent, vannak még más módosítóink is, ne izguljanak ezen. Ja, ich muss leider auf die... Nos, sajnos rá kell néznem az órára. Tegnap itt egy kis konfliktus volt, akkor nem néztem ennyire szigorúan az órát, és a végén ebből probléma keletkezett az utolsó napirányi rendi pontnál, tehát kérem, hogy ne beszéljen senki többet három percnél Szabine Vitt. Ja, én is szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak, de azt is szeretném elmondani neki, hogy a Környezetvédelmi Bizottság, mint mint a kötelező környezeti védelmi céloknak, energiahatékonysági céloknak a harcosa, nem szabad, hogy feladja azt, amit már több szavazásnál megerősített. Éppen ezért a zöldek nevében kötelező érvényű nemzeti energia hatékonysági célokra tettem módosító indítványt. A hatos cikke lesz itt a lényegi pont, ami 1,5%-os energiahatékonysági, energiamegtakarítási céltűz tűz ki kötelezőként, és robusztus és közeli átültetés nélkül, amely kötelező érvényű célokat fogalmaz meg a tagállamok részére. Nos, enélkül az energia megtakarítási céloknak az európai szintű elérése gyakorlatilag ki van zárva. Az Energia és környezet kutatási Heidelberg Intézetnek a számítása szerint Németországban ez a rendszer 2014-ben 14 milliárd eurós megtakarítást hozna a gazdaság és a polgárok számára, és ez kumulálódna ez a hatás aztán a jövőben, ami pedig a foszilis energiaforrásokat illeti 5,5 és 7,5 milliárd euró közötti összege lehetne kiadásokat csökkenteni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Oreste Rossi. Rossi úr szeretne szólni. Szeretne szólni? Igen, köszönöm elnök úr. Mindenek előtt egy kéréssel, egy kérést intéztünk, mert úgy ítéljük meg, hogy ezek a rendelkezések túl bonyolultak jelenleg. A hatodik cikk kötelező rendszerekkel a tagállamok önállóságát sérti. A tízes cikk cégeknél eh, ugyanazt a technológiát, a eh, kombinált eh, áramfejlesztést erőltetjük 2014-re kötelező nemzeti célokkal. Az ötös bekezdés pedig már hatályban lévő szabályok módosítását jelenti. A zöldek a kvótákat módosítani akarják. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a tervezetet vissza kell küldeni a bizottságnak, újra kell gondolni a dolgokat, mert például a középületek és magánépületek korszerűsítésére vonatkozó előirányzat megvalósíthatatlan a jelenlegi helyzetben. A középület állomány ilyen nagy hányadát felújítani olyan országokban, ahol több ezer történelmi városközpont van, rengeteg műemlékkel nem megvalósítható, nagyon kritikusan viszonyulunk ehhez, rengeteg módosító is készült, mindezt tehát újra kell gondolni. Köszönöm szépen, ezek voltak az árnyék jelentéstevők, most áttérünk a további hozzászólókra, Richard Zéber elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr! és szeretnék köszönetet mondani Péter Lízének is a beterjesztett véleményét. Úgy gondolom mindenünk számára az a központi kérdés, hogy 368 ezer tonnányi fűtőolajat sikerüljön kötelező célként megtakarítanunk. Tehát tudom, hogy nagy a vita ezzel kapcsolatban a tagállamokkal, de az a fontos, hogy ez legyen a központi pont, ezt javasoljuk. Elmondtam, hogy a bizottságnak a kezdeményezése az nem teljesen érdektelen, tehát először kötelező intézkedések, aztán kötelező célok legyenek megfogalmazva. Úgy gondolom, hogy az az, az erőfeszítés, amit kérünk, az arány nem áll arányban azzal az eredménnyel, amit el akarunk érni. Tehát fontos, hogy meggyőzzük a tagállamokat, hogy a kötelező célokat elfogadják, de ellentételezésként lehetőséget kell adni nekik, hogy eh, megválasszák maguk azt a lehetőséget, ahogyan eljutnak ehhez a célhoz. Tehát itt mutassunk rugalmasságot, itt támoga, ebben támogassuk a bizottságot és a nyolcas cikket illetően itt azt kell támogatnunk, hogy bevezessék ezeket az intézkedéseket, de minél szűkebben fogalmazzuk meg a koncepciót a tagállamok számára, annál nagyobb az adminisztrációs teher, amihez kapcsolódunk, és természetesen a döntéshozatali folyamat e, is annál tovább fog tartani. 2011 végén vagyunk, hogyha a tagállamok e, bürokratikus okokból ellenezzik a dolgot, akkor 2013 14-ig is tarthat a döntés, és nagyon sok időt vesztünk, tehát úgy gondolom, hogy bátornak kell lennünk, és radikális megoldást kell keresnünk parlamentént, a javasolt intézkedéseket, tehát azokat, amelyeket javasoltak, és miért nem másokat javasoltak, ez a kérdés, például megvizsgálom az egyes szektorokban, meg kell nézni az ökodizájnnal kapcsolatos irányelvet, és nagyon sok szabályozás van az épületekre vonatkozóan is, tehát a már meglévő sok szabályozásra most még ráépítünk egy energiahatékonysági szabályozást, tehát egy nagyon komplex rendszer fog kialakulni, amit innen Európából kiindulva fel akarunk építeni, anélkül, hogy ennek konkrét haszna lenne, hiszen a konkrét haszon abban állna, hogy kötelező célokat érünk el, tehát kötelező célok kellenek, és a tagállamokat ezeknek az elérésére kényszerítjük. Úgy gondolom, hogy itt egy tiszta, egyszerű megoldást, jó minőségű átültetést kell elérnünk, ez sokkal célra vezetőbb lenne, mint egy nagyon bonyolult szabályozás, nagyon sok bürokratikus teherrel, kibúvóval, és a végén ez után nem vezet oda, amit szeretnénk, pedig, ah, pedig nagyon sok intézkedést fogadtunk el, tehát még egyszer azt szeretném mondani a kollégáknak, hogy legyünk bátrak, és próbáljunk itt a tagállamoknak kötelező célokat előérni, de a célok elérésére több rugalmas eszközt, mozgásteret biztosítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Richard Zéber tehát kötelező célok, de a célok elérésének módja legyen rugalmas. Én Péter Lizétől hasonlót kérdeznék, ugyanis az az előírás, hogy a középületeknek a 3%-át fel kell újítani. Nekem nincs ellenvetésem ezzel kapcsolatban, hiszen az épület állomány rendkívül fontos az energiahatékonyság szempontjából, és tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos beruházás munkahelyet is teremt. De különböző a helyzet, például a szociális lakásépítés területén és más épületek területén. Vannak önkormányzati építővállalatok, amelyek nagyon sok szociális lakást építenek. Az ő esetükben a 3 százalék támogatás segély nélkül valószínűleg nem lesz megvalósítható, mivel szociális okokból a, a segélyben részesülőkre nem lehet átterhelni a bérformájában a beruházás költséget. Hogyha megnézzük aztán 2050-et, addig sokat fognak bontani, már csak a demográfiai fejlőmények miatt is, 2030-ra, 40-re nem biztos, hogy kompatibilis lesz a jelenlegi épületállomány a lakosság demográfiai kialakításával, tehát itt flexibilitást, rugalmasságot kellene előirányozni, különben ezek az önkormányzati épületkezelő, ingatlankezelő szervezetek tényleg nehézséggel fognak küzdeni a célok megvasítása esetében. François Gostet jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem jobban megfelelne, hogyha kötelező célkitűzésekről beszélnénk, inkább, mint kötelező intézkedésekről. A hatékonyság, energetikai te, teljesítményt vizsgálnánk, energia teljesítmény szerződéseken, megállapodásokkal, energetikai auditokkal, átvizsgálásokkal, erre feljogosított szakemberek részvételével. És meg vagyok győződve róla, hogy mihelyt az energetikai hatékonyság felmerül, egy csomó innovációs lehetőséggel számolhatunk, és biztos vagyok benne, hogy automatizmust alakíthatunk ki, és intelligensé tehetjük az energia szolgáltató hálózatokat is. Jobban be kell vonni magát a fogyasztót is, hiszen tudni kell, hogy ugye csúcsidőszakok vannak este, amikor haza megy a munkából az ember, bekapcsol egy csomó elektromos készüléket, tehát csúcsidőszak alakul ki. Fontos, hogy a fogyasztó magatartás tartása is hozzájáruljon az energiahatékonyság javításához az ipar számára káros lenne, hogyha nem sikerülne a szabályokat stabilan fenntartani. Ugye az ETS rendszer kialakításakor bizonyos szabályokat hoztunk, a nemzeti jogba ezeket ugye át kellett ültetni. Hogyha most elkezdjük ezeket a szabályokat módosítgatni, akkor a szerepvállalók már nem fognak bízni a rendszerben. Ez árt a rendszer szavahihetőségének és hatékonyságának hatékonyságának az energetikai hatékonysági kötelezettségeknél az energiafogyasztási célkitűzésekre kell alapozni, méghozzá termelő egységenként, illetve tevékenységi egységenként. A tagállamoknak legyen lehetőségük alternatív intézkedéseket hozni, hogyha összehasonlítható eredményt hoznak ezek az Európai Bizottság ne ellenezze ezeket rendszeresen az is fontos szerintem, hogy minden befektetőre vonatkozzon a dolog, ne technikai, műszaki megoldást tegyünk kötelezővé, hanem a lehetséges berendezések árköltség hatékonyságát vizsgáljuk rendszeres jelleggel. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Theodoros Kulakakis. Köszönöm, Theodoros Kulakakis. Thank you. There are... First... Köszönöm. Először is azt szeretném mondani, hogy Peter Lize eh, sokat és keményen eh, dolgozott ezen a témán, és úgy gondolom, hogy jó eh, eredménnyel. Viszont három konkrét témához hozzá szeretnék szólni. Az egyik a középületek felújítása. Tudjuk, hogy milyen megszorítások vannak, és mennyire szorosak a költségvetések. Hatékonyan kell tehát felhasználni az adófizető pénzét. Ezért azt javaslom, hogy amikor mi fellépünk, akkor a költséghaszon elemzést úgy készítsük el, hogy a középületek jelen és jövőbeli felhasználását is figyelembe vesszük. Az energia hatékonyság ugyanis adott esetben abszolút nem kötődik a használathoz, mondjuk egy üres kastély, teljesen felesleges több millióért energiahatékonyá tenni, hogyha senki sem használja. A másik dolog, amikor új épületet vásárolunk, azt mondjuk, hogy energia hatékonynak kell lenni. Nos, figyelembe kell venni bizony más tényezőket is, hiszen egy épület vásárlása nagyon komoly befektetés a közféra számára. Ezzel is foglalkoznunk kell, nem szabad vakon rendelkezni. Végül pedig a villamosenergia szolgáltató vállalatokkal kapcsolatban, akik az energiahatékonyságot hivatottak javítani, ugye perverz ösztönzőkről beszélünk itt. Az energiacégeknek az az érdeke, hogy minél több elektromos áramot adjanak el. Amikor hatékonyságra akarjuk rávenni őket, akkor figyeljünk oda arra, hogy ne perverz ösztönzőket használjunk, amelyek ellentétesek a gazdasági érdekeikkel. Weisgerber. Anya Weisgerber. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondanék Péter Lízenek a jó elemzésért, amit a módosító indítványokról adott. Én specifikus pontokról szeretnék szólni. Ő azt mondta, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy az intézkedéseket rugalmassá eh, tegyük. Én ezt nem tudom támogatni teljesen. Szeretném a hármas paragrafussal kezdeni bocsánat, a negy, negyessel, ami a 3%-os kötelezést illeti a középületekre vonatkozóan. Itt ugye azt írnánk elő, hogy évente az épületek 3%-át kell korszerűsíteni, ezzel az önkormányzatokat túlzott terhelésnek tesszük ki. Itt szó volt ugye a szociális lakásépítésről, bérlakásépítésről. Jelenleg az önkormányzatok a jelenlegi felügyítási kvótájukat jelentősen növel, niük kellene, éppen ezért a 103-as módosító indítványomban 2%-ban korlátoznám a korszerűsítési arányt, és végig kellene gondolnunk, hogy szükséges-e, hogy ezt minden évben 2%-ban határozzuk meg, így e, egy konkrét számban. Úgy gondolom, hogy nem feltétlen van így, hogyha átlagos értéket határozunk meg, és azt mondjuk, hogy 2020-ig érünk el egy átlagos értéket az energia megtakarítás területén, az is jó, éppen ezért a 111-es módosítóban egy ilyen javaslatot teszek, ami pedig a 10-es cikket illeti. Itt a a nemzeti hő és hűtési tervekről esik szó. Arra kötelezzük a tagállamokat, hogy állítsanak fel ilyen terveket, és nemzeti előírásokat fogadjanak el, amelyek mind a városi, mind pedig a vidéki térség fejlesztésben alkalmazandóak. Tehát ennek megfelelően kell kialakítani ezeket a terveket. Én nekem egy hatalmas, bürokratikus teher jelenik meg a szemem előtt, hogyha erre gondolok, és az a kérdésem, hogy az energiahatékonyság szempontjában mi a haszna ezeknek a terveknek, és azt is gondolom, hogy a hetes függelékben lévő kötelezések, amik ugye a területrendezési terveket illetik, ezek az önkormányzatok ezek az önkormányzatoknak, az önkormányzatiságnak, az önkormányzati autonómiának túlságosan a magját érintik, éppen ezért itt is javításokat kellene tennünk. A tízes cikke ugyanakkor pozitívumként fogalmaz meg bizonyos további ösztönzéseket, például a kombinált ciklusú erőművek építésének a támogatását. Alapvetően ugye ez egy kitűnő technológia, de ennek ellenére szükséges bizonyos esetekben olyan gázerőműveket építeni, amelyek nem a kombinált ciklusú áramtermelést alkalmazzák, és éppen ezért Péter Lízének köszönöm, hogy ezzel kapcsolatos módosító indítványaimat támogatta. Ennyi az én konkrét megjegyzésem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Óza Westlund. Köszönöm, eh, Jag tror att det här med energieffektivisering är någonting som vi alla är väldigt Kedves elnök úr, úgy gondolom, hogy az energiahatékonyság frusztrál bennünket, minnyájunkat. Már régen meg kellett volna történnie, annyira logikus a dolog, és mégsem sikerült eddig megvalósítani. Fel kell ismernünk, hogy kötelező célokra van szükségünk ahhoz, hogy az intézkedéseket tényleg meghozzák, akkor is, hogyha a tagállamok ezt ellenzik. Egyértelműen nagyon nagy a nyomás, nem nagyon valósulnak meg az intézkedések. A kollégák köztük jól lejnen is említette, hogy van itt egy inherens ellentmondás, hogyha középületeket szabályozunk ebben a szövegben, tehát konkrétumokat, ahelyett, hogy célokat teszünk kötelezővé, hiszen a, a tagállamoknak kellene inkább eldönteni, hogy hol takarítják meg az energiát, nem nekünk kellene kimondani, hogy pont a középületeket kell felújítani szeretném nyilván, hogyha sok minden történne a középületek energiahatékonyságával. Ki kell tartani a 25%-os csökkentés mellett 2020-ig, amit a szakbizottságunkban korábban követeltünk, ki kell tartani tehát emellett a célkitűzés mellett. Időről időre beszélünk arról, hogy a hosszú távú célok fontosak annak érdekében, hogy az ipari szerepvállalók számíthassanak rájuk, kalkulálhassanak velük. 2020 utáni időszakra is fontosak, tehát a célkitűzések, hogy a piacok tudjanak reagálni, tudjanak számítani rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Svédország egy olyan ország, amelyben az épületek minősége, normája nagyon magas szintű. Persze ez a kérdés, hogy hogy számolják a kiinduló helyzetet. Lehetnek más részei Európában, ahol fele ennyit sem tettek a környezetvédelemért, illetve az épületek szigeteléséért. Krisztián Gütyerez Kvárténez kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a irányelv tervezet engem nagy izgalomba hoz. Miért? Azért, mert ez egy klasszikus példája annak, hogy milyen izgalmas jogszabálytervezeteket hoznak Európában. Ugyanakkor nagy figyelmet kell ráfordítani. Összességében 2004-ben kezdtük el a munkát, és most addig fejeztük be az egyiket, már jön egy újabb tervezet, tehát összességében megállapíthatjuk, hogy megint hiányzik valami. Ebből pedig a hűtés hiányzik. Ezért nem tetszik az egész. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az energiahatékonyság kérdését kötelezően meghatározzuk most. Én például a földrengés sújtott a városban, igyekeztem eh, aktivizálni magamat. De mindaz, ami a hetes cikkben szerepel, az eh, intelligens hálózatokról, ez nagyon nagy eh, akadályt jelent. Tehát összességében meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és meg kell néznünk, hogy hogyan terjednek ki ezek a szabályok egész területekre. Biztosítani kell, hogy a lakosság energiatermelését autonóm módon eléri. A szociális rendszerekre is ki kell térni, és felmerül a kérdés, hogy például az önkormányzati épületek, lakás, lakóépületek hogyan kerülnek szigetelésre, de gyakran a ház egy személyé. Ugyanakkor a szociális igazságosság és a szociális egyensúly kérdését is figyelembe kell venni. Hát ez sok pénzbe fog kerülni, sok időbe telik majd, és egy-két alapprincipiumba is ütközik, hiszen mindenki a saját házának az úra akar lenni. Tehát a költségeket kiállja majd. És ha figyelembe veszik, hogy minden országban jó ipar kell, hogy legyen, hát persze, ez igaz, de nem Európa, nem felel meg Európa megfelel földrajzának is. Figyelembe kell venni ugyanakkor a történelmi épületeket. 2004-ben egy módosítót nyújtottam be, amelyben azt mondtam, vonjuk ki az irányelv hatája alól a történelmi muzeális épületeket. Mit, mit is akarok mondani? Gondolom megkérdezik ezt maguktól, én is megkérdezem. Szóval azt, hogy fontos, hogy megőrizzük a történelmi épületeket. És úgy tűnik, hogy egy-két módosító indítvány ellentmond ennek a célkitűzésnek. Lehet egyébként, hogy ez csak egy megfogalmazásbeli kérdés. Hogyha nem megfelelően közelítjük meg ezt a problémát, akkor nem fogják érteni, hogy miről is van szó, és ilyen módon nem sikerül majd a fontos és szükséges intézkedéseket megtenni. Más intézkedéseket kell alkalmazni a történelmi épületekre. Vannak vizsgálatok Európában a történelmi épületekről, és arról is, hogy nagyon jó hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek ezen régi épületek, mert vastag faluk van. Aztán megemlítem még a moduláris építkezést, az építőipar nagy lépésekkel halad a moduláris építkezés technológiájának bevezetése felé, és itt is komoly kutatások zajlanak, amelyre nem tér ki ez a jogszabálytervezet. Igen, befejezem, elnök úr. Tehát a történelmi épületekben, a muzeális épületekben egy kérdés a hatékonyság, de az épületek felhasználását és a jó gyakorlatokat is figyelembe kell venni. És akkor még nem szóltunk a megújuló energiaforrásokról. Úgy gondolom, hogy itt csak egy kérdésre koncentráltunk, pedig sok más lehetőség van. Köszönöm szépen, nem baj, hogy ilyen hosszan beszélt, mert ismerjük, milyen elkötelezett az ügy mellette. Nos, Ibne kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha a 20%-os energiahatékonysági célt el akarjuk érni, akkor tisztában kell lennünk, lennünk azzal, hogy hogy keresni kell a megtakarítás lehetőségeit. Léze kollega jelentése kitűnő javaslatokat tartalmaz erre vonatkozólag, hiszen konkrét kötelezettségekről van itt szó, nem csak arról, hogy egy jó irányt felvázoljunk. De ugyanakkor sok módosító indítványt is látok, amelyek nem fontosak. Például az energia audit, a három évenként vagy öt évente megszervezendő energia auditra vonatkozó módosítót nem tartom célra vezetőnek. Hiszen ez az audit ez a felügyelet és ellenőrzés nagyon sok administratív ráfordítást igényel. Ne. Mondjuk a kórházakban. Itt új hőszigetelést kellene kiépíteni, vagy a tetőket kell szigetelni, és hogyha a tanúsítvány öt év múlva lejár, akkor látni kell, hogy hogyan lehet az energia hatékonyság ügyét megfelelően előbbre vinni. Azután, ami a 3%-os küszöböt érinti az régi épületek modernizálása, felújítása, arra vonatkozó támogatást illeti. Ez nagyon fontos, de ne felejtsük el, hogy ezek a középületek gyakran más jogi személyiségek, vagy akár természetes személyek tulajdonában vannak. És a kérdés persze az, hogy kié az épület. Meg kell vizsgálni ezt a kérdést, kié az épület. És gondolkoznunk kell valóban a muzeális, a történelmi, a régi építésű épületekről, és azon is gondolkoznunk kell, hogy itt hogyan lehet az energia hatékonyság ügyét előbbre vülni. Aztán Pocsúr említette az energia szegénység ügyét. Nos, úgy gondolom, hogy ha a költségeket át akarjuk csoportosítani, akkor nem szabad az energia termelő cégeket megóvnunk, hiszen ők egyszerűen az energia árakat akarják majd növelni. Ez pedig nem kívánatos. Ezért talán mégiscsak a támogatások eszközével lehetne elérni ezt a célt. Nem lehet az, hogy a közpénzből támogatunk valamilyen célt, és letagadjuk, hogy itt támogatással van dolgunk. Mi több, utalni szeretnék arra, hogy megfelelő igazgatási szervekre is szükség van, akiket azzal bízunk meg, hogy megállapítsák, hogy fennáll ez energia szegénység tényállása vagy sem. Köszönöm. Köszönöm, Karl-Heinz Florenz kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Péter Lizének. Az én szenvedélyem a kötelező célok irányába húzza szívemet, éppen ezért három egyeztetésen is a kötelező célok megfogalmazása mellett fogalmaztam állást. Természetesen világos számomra is, hogy ezt nem lehet egyszerűen csak egy úgy elrendelni, mint a villany felkapcsolását. Ez egy hosszú folyamat, aminek ide el kell vezetnie de úgy gondolom, hogy eddig voltak önkéntes megállapodások, ott aztán célokat fogalmaztuk meg, és nézzük meg, hogy mit értünk el a végén, hát nagyon szerények az eredmények. Éppen ezért szeretnék arra emlékeztetni, hogy már a folyamat elején, ahol most vagyunk, lépéseket kell tenni, csak így fogunk értelmes megoldást elérni a végén, ahogy azt Péter Lize javasolta, de a kötelező célok kitűzésének a lehetőségét nem szabad szem előtt tévesztenünk, így aztán a végén esetleg majd meglátjuk, egy moderált megoldásunk lesz. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az 1,5%-os csökkentés az erőművek területén évente. Hogyha ezt átgondoljuk, ennek van értelme. Az a kérdésem ugyanakkor, vagy azon gondolkozom, hogy van-e annak értelme, hogy ipari létesítményeket, amelyek hulladékégetéssel termelnek energiát, és amelyeknek gyakorlatilag csak egy vagy két, vagy maximum öt ügyfele van. Nos, őrájuk is vonatkozzon-e eh, egy generál szószként eh, egy ilyen szabályozás a hulladékgázokkal kapcsolatban. Aztán lenne az auditokkal kapcsolatban is egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy az üzemek auditja, átvilágítása egy hasznos, helyes dolog. A saját vállalatomnál is látom, hogy ez mutatja meg, hogy egyáltalán milyen számokkal kell dolgozni. Hát hatalmas ugye a világ, ezt nagyvállalatok tudják alkalmazni, de kis és középvállalkozások, ahol 30-40 elektromotor van, hogy ők aztán az energiahatékonyság területén eredményeket érnek-e el, azt nem tudom, ezt ebben kételkedhetünk nem tudom, hogy hogyan fognak bizonyos tonna mennyiséget átszámolni már energiahatékonysági célokba, tehát nem tudom, hogy van egy értelme egy ilyen átvilágításnak, auditnak, de ezt még meg kell határoznunk, hiszen más országokban energiamenedzsment rendszereknek hívják ezeket az auditokat, és vannak vállalkozások is, akik ilyen szolgáltatással foglalkoznak, tehát itt mindenképpen egy tisztázó módosító indítványa kellett, hogy éljek, egyébként pedig Péter Lizének eh, az érvelését elfogadom. Köszönöm szépen. Eh, next speaker is Sofia Sophie Okoni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Ez a téma, ez a problematika eh, arra azzal kapcsolatos, hogy küzdünk a felmelegedés ellen, Ugyanakkor küzdünk az energiaszegénység ellen is, javítani kell a lakosság életkörülményeit, és javítani lehet, hogyha csökkennek az energia árak a háztartások számára. Tehát mind a két szempont nagyon fontos úgy gondolom, hogy a kötelezővé tétel az energia hatékonyság javítása terén nélkülözhetetlen. Gondolom, hogy mi a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről a kohéziós és a regionális politikára kell, hogy támaszkodjunk ezen a területen. Mindjárt elmagyarázom, hogy mire gondolok. Az Európai Fejlesztési Alap ö, <coughs> szabályai előírják, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban 20 százalékos részt, 150-200 milliárd eurót kell pontosan az energiahatékonyság javítására fordítani. Európa nyilván e, kötelezni fogja a tagállamokat, hogy javítsák az energiahatékonyságot. Ugyanakkor pozitívan is hozzáállhatunk, jelezhetjük, hogy nem csak kötelezővé teszünk, hanem Európa együtt finanszíroz, részt vesz az energiahatékonyság javítására e, eszközölt e, beruházásokban a kohéziós politikával, a regionális politikával kapcsolatos jelentésben is meg fogom említeni ezeket a szempontokat. Gutierrez Hibner asszony is beszélt a műemlékek eh, esetéről. A műemlékek valóban eh, külön kategóriát kell, hogy képezzenek. Európa regionális politikájában eh, együttfinanszírozóként segíteni tud majd. Ebben is köszönöm, köszönöm, és Estrela asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen elnök úr. A az energiahatékonyság javításának célja nagyon fontos, alapvető fontosságú célt jelent. Sok módosítót láttam, hallottam ehhez a véleményhez. A Nőjogi Bizottság véleményezője vagyok, nyilván a mi perspektívánk is különbözik. A szociális lakásokkal azonban mi is foglalkozunk. Nagyon fontos, hogy az állami tulajdonú szociális lakások biztonságosak maradjanak. Ezek tág értelemben véve középületek tulajdonképpen de nem szabad, hogy a legszegényebb családok, akik szociális lakásokban élnek, többet kelljen, hogy fizessenek. Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontos, hogy kötelező, mégpedig ambíciózus kötelező célkitűzéseket foganatosítsunk. Energiát kell megtakarítani, kézenfekvő, hogy takarítsuk meg az energiát. Portugáliában, az én országomban néhány évvel ezelőtt energiahatékonysági törvényt fogadtunk el a középületek részére. És ez jó eredményekkel is járt. E, nyilván a régi épületek, a e, műemlékek esetében, különösen a műemléki városközpontok esetében e, nehezebb a megoldás megtalálása. Több kollega is beszélt erről. Persze a műemlékek között vannak magántulajdonúak is, de köztulajdonban lévő műemlékek is vannak nem könnyű ilyen nehéz gazdasági körülmények között a közpénzekből energiahatékonyságot javítani a régi épületekben, de a cél jó, és nem szabad megfeledkezni róla. Végül pedig utaltak itt a KKV-kre. Nyilván nem szabad szankcionálni őket ezekkel az intézkedésekkel, és nem hozhatunk olyan irányelvet, ami eh, kizárja a KKV-kat, eh, vagy kirekeszti őket. Eh, meg kell védeni az ő helyzetüket. Az energiahatékonysági intézkedések költségét határok közé kell szorítani, oly módon, hogy a fogyasztók tudják fizetni továbbra is az energiaszámlákat. Paul Hanson a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Lize úr helyesen talált összefüggést a éghajlatváltozási napirenddel, ugye nagyon fontos, hogy a gazdasági haszonhoz képest ne legyen itt cserearapról szó, munkahelyeket akarunk 2020-ra teremteni, ezért nagyon fontos a gazdaság talpraállításának szempontjából és az energiahatékonyság közpénzeket kell felhasználni, egyetértek Alkoni arra, hogy a kohéziós alapok nagyon fontos eszközt jelentenek, ugyanakkor magánberuházók is beszállhatnak, illetve nyilván problémás a bankok részvétele, de E, minden mindezen összefüggések alapján mondhatom, hogy Líze úr jelentése kiváló jelentés, e, a mi javaslatunkat e, jól értelmezi, és nagyon biztatónak tartjuk a szakbizottság hozzáállását. Nem feltétlenül kell kitartani az egyedi intézkedési javaslatok mellett, itt a 20%-os célkitűzés betartása a a lényeg, amiről 2007-ben megállapodás történt, nyilván vitát kell folytatni az intézkedésekről, meg a célkitűzések szerepéről is, de az Európai Bizottság kitart amellett, a véleménye mellett, hogy két szakaszos megközelítésre van szükség a kötelező célkitűzésekkel kapcsolatban. Az első lépés szerintünk továbbra is európai szintű intézkedés sorozat elfogadása, ami lehetővé teszi a 20% elérését, és amikor ezt elérjük, akkor az intézkedések közepette a tagállamok saját célokat határozhatnak meg, amelyek a 20%-ot hát segítenek elérni. Zéber úr is beszélt róla, mi is tisztában vagyunk vele, hogy 27 tagállam közül csak egy pártolja a kötelező célkitűzéseket, és a többiek között vannak olyanok, akik nagyon élesen ellenzik azokat. Láthatjuk a módosítók logikáját, Zéber úr is kötelező célkitűzéseket javasol, így nem lenne szükség kötelező intézkedésekre. Mi a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy ez nem vezetne eredményre a tárgyalásokon, a 20%-ot nem tudnánk így elérni Lize úr felhívta a figyelmet a 334-es, 333-as javaslatokra. Ugye az energiaintenzív iparágak megóvásáról van szó, ezt szívesen megvizsgáljuk még ami az eszközöket illeti nagyon sok elképzelést tudunk támogatni, amelyek itt felvetődtek a vitában, és a 400 valahány módosító, amit átolvastunk között, néhány van, ami aggodalmat okoz számunkra. Én ezeket említeném meg, ha megengedik. Nagyon sok olyan van, amivel szimpatizálni tudunk. A teljesen össze-vissza sorrendben Pókó úr a közlekedési szektor bevonásának fontosságát hangsúlyozta, a 2050-es közlekedési roadmap-ben foglalkoznánk ezzel. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad, nem lenne jó, hogyha átfedések lennének ebben a szövegben a levezető elnök, az előző levezető elnök a szociális bérlakások felújításának költségét említette meg. Ugye alacsony jövedelmű emberekről van szó, a nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy csökkenni fog a fűtési költség a felújítás következtében. Itt nem a rövid táv, hanem a középtáv lenne a fontos, hogy a bérlők spórolni tudjanak e, rajta. E, Grosztet asszony az energiahatékonysági megállapodásokról beszélt, illetve az energiaszolgáltató cégekről, és az USA-ban láthattuk, hogy a magánszektorban is vannak energiahatékonysági szabályok, és innovatív megoldások születtek, tehát van megoldási lehetőség ez erre. Nyilván nem az emberekre akarjuk ezt megfizettetni. Grosztet asszony a fogyasztók hangsúlyosabb bevonását is említette. Egyetértünk ezekkel a módosítókkal, valóban fontos a fogyasztói magatartás, és hogyha ez a magatartás változhat, annak csak örülni fogunk. Köszönjük Rosszat mondják, hogy ezt felvetette. Karakakis úr a 3%-kal kapcsolatban megemlítette, hogy el kellene gondolkodni arról, hogy milyen épületeket újítunk fel. Úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunk lehetővé teszi ezt, hogy a tagállamok határozzák meg, hogy melyik 3%-ot újítják fel melyik évben, úgy gondoljuk, hogy így hasznosabban valósulhat meg az épület felújítás, átalakítás. A hatos székhez nagyon sok módosítót jutottak be, ugye itt az energia támogatási rendszerekről van szó, hogy Líze úr hívja őket, és szívesen hívjuk mi is így. Fok úr és mások arról beszéltek, hogy a 6-os, 9-es cikknél milyen alternatívák működhetnének. Örülünk neki, hogyha vannak ilyen alternatívák, viszont vannak olyan módosítók, amelyek eh, gyakorlatilag az egész tartalmától megfosztják ezt a cikket. Hogyha a másfél százalékos célt kiveszünk belőle, akkor nem érünk el semmit az egészszer. Még egy dolgot hadd mondjak. A nyolcas cikk és az intelligens mérő órák kérdése a harmadik csomaggal való összefüggésre mutattak rá. Nem feltétlenül van szükség intelligens mérőkre, ugye, hogy előre léphessünk. Köszönöm. Líze úr, tessék. Um, igen, rövidre fogom a szót először is szeretnék reagálni a kollégáknak a hozzászólására, a jelenleg elnöklő kolléga hozzászólására, Oza Westlundnak a megjegyzéseire, és úgy gondolom, hogy a sok megjegyzés, a sok módosító azt mutatja, hogy korábban egy komolyabb vagy szigorúbb célt állapítottunk meg, de hát az idő előre haladt, most egy jogalkotási folyamatban vagyunk, és nem lesz túlzatlan egyszerű a bizottság által megfogalmazott célt keresztül vinni. Éppen ezért azt mondanám, hogy arra kell, hogy koncentráljuk az erőfeszítéseinket, hogy a bizottság által javasolt célokat keresztül vigyük. Nagyon konkrét Eh, javaslatokat hallottunk a tagállamok terhének a megosztására. Itt ugye a javaslatokat majd nemzeti tervekben kell megvalósítani a tagállamoknak, ezek a bizottsági javaslaton alapulnak, és ezáltal válnak aztán politikai valósággá ezek a intézkedések. Sokkal nehezebb lesz ugyanakkor sokkal nehezebb lesz tehát, hogyha a konkrét megvalósítás szakaszába ér a célok megvalósítását. Egy konszenzus sikerült elérnünk a tekintetben, hogy kötelező érvény célokat akarunk megfogalmazni, de az oda elvezető utat rugalmasan akarjuk kezelni. Jó lejnen és ezt mondta, és Skylakakis, Teodora Skylakakis kolléga is. Ő ugye nagyon hiteles, hogyha azt mondja, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy nyakló nélkül közpénzeket költsünk ilyen célokra. Ugye a görög példát ismerve mondta ezt, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy a négyes módosítóindítványt tekintsék meg. Ez, ami az első moz, rugalmassági eszközt biztosítja. Jó lenne azt mondja, hogy ha lebontanak egy középületeket, akkor nem éri meg ezt három évvel korábban korszerűsíteni. Tehát itt egy hosszabb távú tervezésre van szükség, és azt javasolnám, hogy az energiafogyasztásra és ne a korszerűsítési rátának a előírására koncentráljunk. Például, hogyha egy városi önkormányzat mondjuk úgy dönt, hogy egy épületet lebont négy év múlva, eh, egy nem energiatakarékos épületet, akkor ez is energia megtakarítás jelent majd a végén, ezt nem kell előbb korszerűsíteni. Tehát határozzuk meg a 3%-os célt, de az önkormányzati épületek energiafogyasztásának megtakarítására határozzuk ezt meg, és ne a körszerűsítési eh, rátára vonatkozóan. Talán ez ez akkor eh, kevesebb támogatást igényel. És utolsó pont, amit François eh, Grosztet mondott az energiaszolgáltatókkal kapcsolatban, azt támogatom, Pavel Pok által javasolt energia energiaszegénység kérdését is fel kell venni a javaslatba. Zárásképpen arra szeretnék utalni, hogy természetesen kihívásokkal nézünk szembe, be kell ruháznunk ezen a területen, de ez meg fog térülni. 400 milliárd eurót költünk el az Európai Unióban energiaimportra. Ez ötször annyi, mint amit az agráriumban elköltünk agrárpolitikára, tehát nagyon is jól láthatjuk, hogy mennyire helyén való, hogyha nem csak arról vitatkozunk, az agráriumban helyesen eh, folyanak a dolgok, hanem hogy az a 400 milliárd euró, amit energiaimportra költünk évente, eh, ez ez is csökkentendő, tehát arra kell energiát fordítanunk, hogy az energiafelhasználásunkat csökkentsük. Köszönöm szépen. Uh, Nos, az európai embereknek készített karácsonyi ajándékunk abban áll, hogy december 20-án szavazunk erről a tervezetről. Szatú Haszi jelentéstervez a következő. Hogyan lehet a Marpol megállapodást a kéne kibocsátásokra alkalmazni, amelyek meghatározzák, hogy 0,5% legyen a kibocsátási érték 2020-ban minden területen, és 2015-ben pedig 0,1% a szekákban, a speciálisan védett tövezeteken. Nagyon izgalmas ez a kérdés. Kérem, hogy mindenki, aki fel akar szólalni, jelezze most, hogy tudjuk, hogy kinek mennyi szó, felszólalási időt adjunk. Tehát, hogyha mindenki jelezte, kérem jelezzék most, akkor lejegyezzük ki kért szót. Szatú kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Ahogyan elnökünk éppen az előbb elmondta, a bizottság javaslata arról szól, hogy az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet eh, szabályozását bevezesse a tengerhajózás számára is, a kén kibocsátások tekintetében. A jelenlegi eh, határértékek megváltoznak, eh, és különböző zónák tehát írnak elő. Az IMO a kénkibocsátás ellenőrzési területeket, a szekákat írta elő, és ezek a szekák kiterjednek Európában a lamos csatornára, az Északi és a Balti tengerre, az, és az Északi tengerre, az USA és Kanada mindkét partját 200 mérföld szélességben szintén kibocsátás ellenőrzési területeknek jelölték ki. A szekákban jelenleg 1% a kéntartalom határérték. Ez 0,1%-ra csökken, ez a határérték 2015-től kezdődően. A nyílt tengeren használt tüzelős üzemanyagok kéntartalma 2020-tól 0,5 kell, hogy legyen. Nos, úgy hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb egészségügyi reform az egész öt éves ciklusban. Miért merem ezt így kijelenteni? Kérdezhetik, és meg is válaszolom. A hajókból eredő légszennyezés elképzelhetetlenül súlyos és hatalmas. A becslések azt mondják, hogy évente 50 ezer ember korai halálához vezetnek eh, a hajókból származó szennyező anyagok. Teljesen világos tehát, hogy a hajózás már elkezdte túl későn kezdte el, más ágazatokkal összevetve sokkal később kezdte el a kibocsátási értékek csökkentését. A szárazföldi kibocsátásokat 70 vagy 80 százalék, 90 vagy 80, 72 százaléka csökkentették, attól függ, hogy milyen kiinduló évet számítunk, ám a tengerhajózásban ezt a intézkedés csomagot csak most kezdték el, hogyha nem foganatosítanának ilyen intézkedéseket, ez oda vezetné, ne, hogy az európai eh, tengerhatárokon a szennyeződés magasabb volna, mint a belső eh, országrészeken, pedig itt ugye gyárak működnek, és a teljes közlekedés itt is itt működik. Azaz, nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy csökkentsük ezeket a kibocsátott szennyező értékeket, illetve hogy az IMO ajánlásait átvegyük. Az IMO alternatív megközelítésekkel is lehető, lehetővé tesz. Az egyik lehetőség az, hogy egy zöldebb, magasabb minőségű öm, üzemanyagot használjanak a parti térségen, vagy pedig filtereket, úgynevezett scrubbereket építsenek be, amelyekkel a kibocsátott kipufogó gázokat meg lehet szűrni. Persze a cseppfolyós gáz az ellengés lehetőséget kínál, de ez inkább csak az új hajók számára lehetséges opció. És persze ugye a megfelelő feltöltő infrastruktúrára is szükség van a cseppfolyós gáz elterjedéséhez. Nos, ezek az intézkedések nem csak azt jelentik, hogy a kéndiokszid emisszió csökken, hanem a, nitrog, a NOx, illetve a korom, a szén kibocsátás is csökken. Persze ez nem lesz ingyen. A bizottság becslései alapján ugyanakkor az egészségügyi előnyök gazdasági értéke sokkal magasabbak, mint a költségek. Persze mindig ez a becsléstől függ, hogy hogyan becsüljük meg az egészségügyi öm, költségeket, de általában a költségek 2-től 25-szörösig terjedő értékére becslik az egészségügyben keletkező költségeket. Erről szól a javaslat. De egy valamit ki szeretnék hangsúlyozni. Egy-két észrevételt szeretnék kihangsúlyozni ebben a javaslatban. A legfontosabb módosítók, melyeket benyújtok, a következők. tehát a következőkre térjek, térnek ki. Arra, hogy a 0,1%-os határt a kompokra, személyszállító kompokra korábban terjesszük ki, mint a bizottsági javaslatban ez szerepel. A bizottság arra tesz javaslatot, hogy a személyszállító kompoknál 5 évvel több átmeneti időt adjon az én javaslatom pedig az, hogy ugyanazt a határidőt 2015-öt irányozok elő mindkét hajótípus számára. Egyébként a jelenlegi irányelvben is ez szerepel, hiszen amikor ezt az irányelvet elfogadták, a személyszállító kompokra a határérték, amelyek az EU kikötőbe érkeznek, ugyanazok voltak, mint a szekákra vonatkozó határértékek, tehát a kémbocsátás ellenőrzési területekre vonatkozó értékek. Második fő javaslatom a következő. A 0,1%-os területet minden felségvízre ter- terjesszük ki. Tehát azon területekre is, melyek már nem tartoznak a kémkibocsátás ellenőrzési területekre, de még felső vizek, felségvizeknek számítanak. a 0,1%-os határérték már ma vonatkozik a, a kikötői területekre, de ezt az egész felségvízre ki szeretném, te, az felségvizek összességére ki szeretném terjeszteni. Végezetül jövő évben Azt szeretnénk, hogy a bizottság megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne új szekákat, kénkibocsátás ellenőrzési területeket eh, kiterjeszteni, meghatározni az európai felségvizeken, és erről számoljon be, kérem én a bizottságot a parlamentnek. Negyedik és egyben utolsó felvetésem pedig a következő. Az állami támogatási szabályokat tegyük rugalmasabbá. Hiszen ez komoly költségekkel jár ez az átalakulás, a hajózási ipart sújtja, nekik kell a leghosszabb utat megtenni a kibocsátás eh, csökkentés ter útján, mondhatjuk úgy a kibocsátás csökkentés tengerén, nekik kell a leghosszabban hajózniuk, és ezért fontos, hogy a támogatási szabályokat ehhez igazítsuk. Nagyon fontos az is, hogy az új és jobb környezet kímélőbb technológiák rendelkezésére álljanak a hajóiparnak, és ezért egy átmeneti időre az állami támogatási szabályokat picit rugalmasabbá kellene tenni, hogy az átalakulás költségeit jobban tudjuk viselni, jobb ösztönzőket alakítsunk ki, és segítsük az új zöldebb technológiákat előállító ipar lábrálását. Köszönöm. Köszönöm szépen, felolvasom kikért szót. Adaus, Fjellner, Kramer, Callanan and Wills. And then we have following people. Skilekakis, Ayuso, Florence, Murkunaite, Tatarella, Manner, Tremopoulos, Kuhn and Pirillo. Is anybody missing? Hiányzik-e még valaki a listáról? Ha nem, akkor lezárom a felszólalók listáját, az árnyék többük az első négy-három percet kapnak, a többi pedig kettő percet. Kérem, tartsák be az időt, máskülönben nem tudjuk befejezni az ülést. Az első felszólaló Krisztof Ján. Köszönöm szépen, elnök úr! látom, hogy az ember elkezd hosszabban beszélni, akkor megemeli a szemöldökét. Hát minél magasabban áll az ön szemöldöke, mint egy zászló, annál inkább túlléptük a határidőt. Nagyon fontos ez a kérdés. Üdvözlöm a kérdés taglalását. Ez egy igazi um, egészségügyi kérdés. Valóban a forrásnál próbáljuk csökkenteni a kibocsátást is, hogyha valaki látta meg a hajó dízelt, megérti a problémát, ezt gyakran fel kell melegíteni, hogy egyáltalán folyós legyen. De azt kell, hogy mondjam, hogy 0,1-ről 0,1-re való csökkenés, és a 3,5-ről 0,5-ről való csökkenés 2025-ben Dél-Európára nem elég besvágyó cél. Persze tudom, hogy a tagállamok tárgyalnak az IMO-ban, az IMO-ban, de úgy gondolom, hogy nem eléggé harmonizált a megközelítés. Ez elfogadható a tagállamok számára, akik ugye saját specifikus aggájaikat érvényesítik, de úgy gondolom, hogy az Európai Parlament számára ez a differenciált megközelítés nem jó hiszen tudjuk, hogy Dél-Európában nagyobbak az egészségügyi kockázatok, éppen ezért nagyon fontos, furcsa volna, hogy azt mondanánk, hogy mondjuk egy görög élet kevesebbet ér, mint egy dán ember élete. Ne az új irányelvekben ne lépjünk fel harmonizálatlan módon. Mi több úgy gondolom, hogy ha rosszul járunk itt el, akkor épp azt érhetjük el, amit nem akarunk elérni, mégpedig az, hogy visszaesünk egy régebbi szakaszba, amikor a szállítók mondjuk teherautókra teszik az árujukat. Tehát Hassi asszony azon javaslatára, hogy minden fe, a felségvizek összességére terjesszük ki a szabályokat, nagyon is rokon szembezem. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a 2015 lehetséges szél lehet, de ugyanakkor lehet, hogy nem tudjuk elérni, éppen ezért felvetem, hogy erről még tárgyaljunk. Finn és svéd filter termelőkkel találkoztam, és négy típus van a piacon, de csak egy működik. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok információra van szükségünk ezen a területen. A bizottság azt mondta, hogy egy toolbox akarja megoldani ezt a kérdést. Kérdezem, hogy mikor mutatják be ezt a toolboxot, ezt az eszköztárat, amelyel meg akarják oldani a kérdést. És persze nem akarom, hogy felemelje a szemöldökét. A szekákról, a kénykibocsátás ellenőrzési területekről, illetve a NOx ellenőrzési területekről még eszmét kell kerülni, cserélnünk. Ön azt mondja, hogy a tagállamok határozzák meg a NOx ellenőrzési területeket. Meg tudják ezt ők tenni? Aztán mm, ami az állami támogatások kérdését illeti, nem hiszem, hogy a szabályokkal van a baj, a rendelkezésre álló pénzzel van a baj. És hogyha rendelkezésre áll akkor a pénz, akkor gondolkozunk azon, hogy mikor, és nem azon, hogy hogyan. Köszönöm szépen. Hát lehet, hogy egészen hajamig kell felhúznom a szemöldökömet. Holger Kramer a következő tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, itt egy levegő minőségjavítás intézkedésről beszélünk. Én az árnyék elődől adóként számtalan légminőségjavítási indítványt néztem át, és terjesztettem be. A parlament azt mondta, hogy világpolitikai színpadon kell fellépnünk, és azokkal a azokkal a városokkal kell foglalkozni, ahol az intézkedéseink sokszor hatástalanok. Itt egy költséghatékony, eredményhatékony intézkedés kell kidolgoznunk, ami növeli, vagy javítja a levegő minőségét, és javítja a üzemanyagoknak a minőségét is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen szabályozás értelmes, nagyon sok szektorban, a közlekedéstől kezdve egészen az iparig erőművekkel van dolgunk, sok mindent értünk el itt, és nagyon nagy csökkentés sikerült elérnünk a tengeri közlekedésben, azonban mindez ideig szinte semmi sem történt, éppen ezért ez az intézkedés számomra értelmes. Utalnék arra, illetve fontos számomra, hogy utaljak arra, hogy itt nemzetközi egyezményünk van, azt kérjük, vagy azt várjuk el, hogy más szektorokban is legyenek nemzetközi egyezmények, és ezeket a nemzetközi illetékes szervek szintjén kössék meg, amelyek kötelező érvényűek jogilag, és amelyeket nem lehet megkerülni, amelyeket meg kell valósítani. Éppen ezért értelmes lenne itt Európai Uniós szinten ezeket implementálni. Van egy-két olyan pont, amelyre utalni kell. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, ami Szatú Hászi javasolt, nevezetesen, hogy az IMO javaslatán túlmenően messze menő lépéseket tegyünk. Ez az, nem tudom, hogy ez teljesen értelmes lenne-e, hogy ha 0,1%-os kéntartalma, tartalma törekednénk az üzemanyagok területén. Biztosítanunk kell, hogy ez gazdaságos legyen és műszakilag is megvalósítható. Hogyha a kénkibocsátás ellenőrzési területeken túlmenően még további szigorítást javasolnánk, akkor először is kritikusan megvizsgálnám, hogy ez egyáltalán megvalósítható-e, rendelkezésre állnak-e megfelelő üzemanyagok, és milyen következménye lesz ezeknek az egésznek. Én nem támogatom azt, hogy további szekákat, kénkibocsátási ellenőrzési területeknek a bejelentését a bizottságra bízzuk. Itt jó lenne, hogyha nem lenne központosítás. És egy pontról szólnék még röviden. Én nem vagyok olyan képviselő, aki partvidéki területről érkezik, tehát nem kell, hogy itt különböző érdekütközést feltételeznek az eseténben, de úgy gondolom, hogy jó okunk van megkérdezni, hogy a szeka területeken belül a rövid távú közlekedés esetében, például kompoknál, kisebb hajóknál, amelyek árukat szállítanak a tengeri úton, itt adott esetben, ezek esetében nem olyan hatással jár-e a szabályozás, amit nem tartunk kívánatosnak. Azt látom, hogy például a Balti tengeren keresztül Skandináviába szállítanak Németországból nagy mennyiségű árut, és itt túl gyorsan fogjuk szigorítani a, például a kompok üzemeltetőivel eh, kapcsolatos eh, elvárásokat, a velük szemben támasztott követelményeket, és ez gyakorlatilag a szállítási megbízások áthelyeződéséhez vezet majd. Tehát nyilvánvalóan itt szükség van a hajóállomány korszerűsítésére, a rövidtávú tengeri közlekedés esetén, olyan területen, ahol adott esetben a konkurenciát jelent a közúti közlekedés, közúti szállítás is. Tehát jó lenne, hogy itt, ha kicsikét ezt a szekaszabályozást a háttérbe szorítanánk, de alapvetően a további szigorítást annyiban támogatom, amennyiben az gazdaságilag és műszakilag megvalósítható. Kelehen úr, parancsoljon. Thank you, Carl. Köszönöm, Carl. Remélem nem fogja felemelni a szemöldökét az én kedvemért. Először is köszönetet szeretnék mondani Szatú Hasszinak. Nagyon jó munkát végzett, nagy lelkesedéssel és bevonta az összes frakciót, az elnyékelőadókat, Köszönöm szépen a munkáját. Mielőtt kommentálnám a bizottság javaslatát, mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagyon támogatom az IMO megállapodást. Az Európai Uniónak nagyon elővigyázatosan kell hozzáállnia ehhez a szabályozáshoz. Nemzetközi megállapodásról van szó, amit támogatunk, közben fel kell ismernünk, hogy ezt át kell ültetni az EU jogba, és óvatosan szabad csak meghaladni a korlátait ennek a megállapodásnak. A bizottság javaslatait támogatom, amikor a Marpol hatos felülvizsgált mellékletéhez való csatlakozásról van szó, a kibocsátások esetében itt a levegő, minőség javulna, emberi egészségügy állapota javulna. Ugyanakkor tudni kell, hogy az üzemanyagok kiváltása nagyon drága, és ahogy Christopher is rámutatott, nagyon óvatosan kell ehhez viszonyulnunk, nehogy azt pártoljuk olyan folyamatokat, hogy a hajózásról visszatérnek a szárazföldi szállításra. olyan körülmények között sem lehet hajózni, hogyha nem áll rendelkezésre megfelelő üzemanyag. Támogatást kell nyújtani, hogyha üzemanyag hiány alakul ki, amiről nem tehetnek a tengeri fuvarozók. Tehát az IMO megállapodást támogassuk, de elővigyázatosan járjunk el. Még egy fontos szektor, aminek a költség kihatásaival nem vagyunk még tisztában. Például a monitorozás. Nem világos nekem, hogy hogyan fogjuk monitorozni, hogy megfelelő üzemanyagot használnak-e megfelelő helyeken a hajók. Nyilván a végrehajthatóság sok végrehajthatóságon sok múlik egy ilyen megállapodásnál. Végül pedig Szatuhaszi jelentésével kapcsolatban nyitva még a kérdés, hogy az északi eh, tengerről kiterjesszük-e mondjuk a földközi tengeri térségre is, hiszen ebben eh, azonos körülményeket kell a belső piacon biztosítani. Tudjuk, hogy a dél-európai áramoknak milyen gazdasági problémáik vannak. Vajon időszerű-e egy ilyen drága követelményrendszer bevezetése? Christopher eh, szerint időszerű, de lehet, hogy eh, kevésbé érzékeny a gazdasági nehézségeire ezeknek az országoknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Szeveni Willis a következő szóló. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Szató Hasszinak a kitűnő jelentését. Én Hamburgból jövök, amely ismeretes módon Európa egyik legnagyobb kikötővárosa, és ez ugye a történelmi fejlődésnek tekinthető. Ez a történelmi okokból kifolyólag a kikötő az a belvárosban található, és hét nappal át éve közlekednek a belvárosban a hajók, tehát nyilvánvalóan a hajózás helyzete Hamburg számára nem közömbös, ugyanakkor nem csak a partmenti vidéken élő emberekre gyakorolt hatásokról kell elgondolkoznunk, hanem a, például a sarkvidékekre és más ökoszisztémákra gyakorolt hatásról is, hiszen itt is rendkívüli károkat okozhatnak a hajók kibocsátásai. Hiszen itt ugye eh, nem csak a kénkibocsátás, hanem a korom is eh, károkat okoz és erősíti az éghajlat válasz, változást. Szatú Haszi által javasolt határértékeket jónak tartom számunkra, ugyanis fontosak a határértékek, még akkor is, hogyha az európai tengerek csak a vízfelületnek egy kis részét teszi ki a Földön. 2015-re tervezi hatályba és Szatú Haszi, ugyanakkor számomra nem elfogadható, hogy gyakran olyan rendeletekről és irányelvekről döntünk, amelyek csak 10 vagy 5 év múlva lépnek hatályba. Én megértem, hogy az ipar és a vállalkozások nem tudnak máról holnapra átállni, hogyha egy új jogszabály érkezik, de olyan javaslatokat látunk, amelyek csak 2020 után, illetőleg azt követően kívánják hatályba helyezni az irányelvet, és ez elfogadhatatlan. És úgy gondolom, hogy három éve ismeretes már az a körülmény, hogy az EU támogatja nyilvánosan az imónak ezt a javaslatát. Természetesen a szigorúbb előírások mindig esélyt nyújtanak arra, hogy környezetkímélőbben és hatékonyabban járjunk el. Nyilván nem mindenki tud ilyen hajókat építeni, de nagyon jó lenne, hogyha Európa a tiszta hajózásnak a központjává válna. És még egyszer, hogyha 2015-ben nem lesz me- megfelelő kéntartalma Eh, az üzemanyagoknak, az ezzel kapcsolatos félelmeket megalapozatlannak tartom, még három évünk van, hogyha eh, a teherautóknak eh, szigorúbb előrésokat kell betartaniuk, akkor nem lesz kénhiány, és nyilvánvalóan ennek az új piacnak üde, örülni fognak majd a finomítók is, ehhez fogják igazítani a termelésüket. Aztán vannak más opciók, például a folyékony gáz, ennek jelentősége is növekedhet. Aztán itt vannak a füstgázmosók, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, ugyanis nagyon is toxikus, mérgező hulladékok maradnak a folyamat végén, és kérdés, hogy aztán ez a technológia a végén hatékonyan működtethető-e, ez a jövőnek a kérdése. Itt az előttem szólóval, illetve az azelőtt szólóval egyet értek, hogy a lánc elején kell elkezdeni a dolgot. A kén tartalomnak a csökkentés az üzemanyagban egy olyan út, amit nem lehet megkerülni. Tehát legyünk realisztikusak, és ne arról vitatkozzunk, hogy majd csak a fél örökké valóság után fog-e hatályba lépni az irányelv, vagy már ez most szükséges-e. A kollégákat óva inteném a attól, hogy a hajózóknak a szabály, játék szabályait kövessük. Nem szabad, hogy hallgassunk a horror forgatókönyvekre, és ezzel az ürügyjel elhalasszunk holnap után kiskedre az örökévalóságig bármilyen szabályozás. Tehát fontos, hogy itt jogszabályalkotóként kezdeményezőleg lépjünk föl, ugyanis ez fogja a környezetvédelemnek és az embereknek a védelmét hatékonyan biztosítani. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az utolsó árnyék előadói hozzászólás, most következik az első hozzászóló. Kérem, hogy a három percet ne haladják meg, mert különben el fogom venni a szót. Skálakakis úr, hatékony javaslatról van szó, óriási csökkentésre irányul a kibocsátás terén méghozzá megfelelő területekre korlátozva. Vannak azonban olyan helyek, ahol még ambiciózusabb környezetvédelmi intézkedések lennének szükségesek, másút viszont hát ön megtartóztatásra lesz szükségünk. Az imó széndiokszid kibocsátással, éghajlatváltozással is foglalkozik, hogyha mi sokkal ambíciózusabb jogszabályt alkotunk itt, akkor az, azt az üzenetet juttatja el az IMO-hoz, vagy IMO-hoz, hogy a széndiokszid kibocsátásoknál kevésbé ambíciózusabb megállapodásra jussanak ők, mert mi úgyis emelni fogjuk majd a lécet. Hát ez egy elég ö, ö, racionális megállapodás, amit ők megkötöttek, úgyhogy érdemes ezt komolyan venni. Ö, ami a többletköltségeket illeti, vannak olyan országok, ahol sok a sziget. Például az én országom, Görögország, több száz, sőt több ezer szigettel rendelkezik többlet kiadás, hogyha ambiciózusabb rendelkezéseket hozunk, tönkreteszi az emberek életét, mert nem fognak tudni közlekedni, és a közlekedés mindennél fontosabb számukra, erről ne feledkezzünk meg. Ami Christophernek a, az egészségügyi szempontjait illeti, nagyon köszönöm ezeket, de el kell, hogy mondjam, hogy pillanatnyilag a gazdasági problémák sokkal komolyabb szorongást, így egészségügyi problémát jelentenek Görögországban az emberek emberek számára, mint a széndiokszid kibocsátás. Sajnos ezt el kell, hogy ismerjük. Köszönöm szépen. Ájúszó kollega következik most. Sí, en primer lugar, dar las gracias a la... Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak és az árnyék előadóknak a munkájukat. Hadd tegyek egy rövid észrevételt. Ugye a 99-es irányelv módosításáról van itt szó, a Mark-Paul megállapodás alapján. Úgy gondolom, hogy jó ez a megállapodás. Hassi asszony tovább akar menni, és a szeka övezeteket is ki akarja terjeszteni, vagyis a kén kibocsátási ellenőrzési övezeteket különböző fajokat megvédjünk, meg javítsuk a levegőt, stb. Nem lehet mindent egyszerre harmonizálni. Nekem az Európai Bizottság javaslata észszerűnek tűnik, a nemzetközi megállapodáshoz csatlakoznánk így. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is ahogy a bizottság is mondja, egy-négy százalékos különböző járulékos költségemelkedések várhatók, de az üzemanyagnál 70%-os emelkedés is előfordult összességében 40%-os költségnövekedés állalt elő a bizottság tanulmánya alapján mondom ezeket. a vasat, a rezet, KKV-k szállítatják hajón ha figyelembe vesszük mindezeket a tényezőket, én azt kell, hogy mondjam, hogy Hassi asszony javaslatával nem tudok egyetérteni. Köszönöm szépen. Florenc úr. Köszönöm szépen, Szatú Hassi kolléga. Nagyon ambiciózus javaslatot tett, ez úgy gondolom, hogy helyes, de nem is volt más választásunk, mint hogy az IMO eh, által előírtakat Európában megvalósítsuk. Még van erre időnk, de úgy gondolom, hogy néhány kérdés, nevez, a százalékokkal, ezrelékekkel kapcsolatban még azért feltehetnénk. Ezt nyilvánvalóan eh, megfelelő mértéktartással kell tennünk. Számomra az is fontos, hogy ezen a területen tisztességes versenyfeltételeket biztosítsunk. Tehát, hogyha mi ugye, szigorú intézkedéseket fogadunk el, míg mások ugyanúgy folytatják a dolgokat, mint eddig, akkor ez nem így lesz. Én is tudom, hogy a hajózásban használt üzemanyagok százszor károsabbak, mint a gépjárművekbe töltött üzemanyagot. Mégis úgy gondolom, hogy itt fontos a gyors cselekvés. Egy kérdés a bizottsághoz, ugyanis a bizottság a kompokra és a személyszállító hajókra és a rövid távú tengeri áruszállításra nem alkalmazná ezeket előírásokat. Kér a bizottságot, hogy mondja meg, milyennek az oka, és mi történik azokkal a hajókkal, amelyek olyan országokba érkeznek, ahol nem áll rendelkezésre a szigorú előírásoknak megfelelő üzemanyag. Például ez volt a probléma az olmozott benzinről, az olommentes benzinre való átálláskor. Van erre esetleg egy válasz? Köszönöm. Thank you. And next speaker is... Köszönöm. Tatarella úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Én is gratulálok az előadónak a munkájához, viszont miközben teljesen elfogadhatónak tartom a bizottság javaslatát, a nemzetközi megállapodás európai jogba való átültetéséről. Skeptikus vagyok a még szigorúbb feltételek előírásával kapcsolatban, amit az előadó javasol. Értem, hogy milyen szigorral kíván fellépni, és hogy mennyire elkötelezett az előadó, viszont szeretném azt mondani neki és az árnyék előadóknak, hogy feltétlenül át kell gondolni bizonyos módosítókat, így a 12-es, 14-es és 15-ös számút Ezeknek a módosítóknak a következményei a ö, sétahajók ö, ö, szektorára ö, nagyon ö, súlyos öt éves időszakról beszélünk, persze jobb ez, mintha tíz évről lenne szó. Nyilván a legjobb az lenne, ha már jövőre életbe lépnének ezek a szabályok, de hát tisztában kell lenni a károkkal is, amit ez okozna ami a zövezetek kiterjesztését illeti kompromisszumot szeretnék javasolni, ami közelebb áll a bizottság javaslatát. Kemen kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Szatu Hassinak is, előadónak, kiváló munkát végzett. Nagyon fontosnak tartom ezt a munkát alapvető fontosságú ez a kérdés. A célokat magasan kell megjelölni, és nem szabad minimalizálni. Úgy gondolom, hogy két fő problémát tártak fel itt a hozzászólók. Először is, hogy csak korlátozott övezetekre vonatkozik mindez, az északi tenger, a balti tenger térségére, úgyhogy én abszolút támogatom Szatuhaszi javaslatát, hogy az egész európai térség parti vizeire terjesszük ezt ki az egész Európai Unióban egységes versenyhelyzetet kell mindenki számára kialakítani, ne csak Észak-Európára vonatkozzon mindez, hiszen az ipari és kereskedelmi tevékenységet is érinti mindez. Aztán egy dolog, ami nem szerepel Haszi asszony jelentésében, ez az átmeneti időszak. Persze öt év az nem olyan nagyon rövid idő, de legyünk realisták, fel kell készülni az ipari szerepvállalóknak nem lenne reális azt várni, hogy 2015-re mindenütt rendelkezésre álljon a megfelelő technológia és rugalmasnak kell lennünk olyan szempontból is, hogy az új vállalkozások is meg tudják állni a helyüket. Különben biztos, hogy közútra kerülne át a szállítás, és az nagyon súlyos lenne. Tremopulosz úr következik. Köszönöm szépen. Nyilván szükségünk lenne tisztább üzemanyagokra a tenger eh, hajózásban, hiszen más közlekedési eszközöknél használt üzemanyagokhoz képest ezek százszor szennyezőbbek, amik a hajózásban alkalmazásba kerülnek. Ugyanakkor a hajók szigorúbb szabályok szerint kell, hogy közlekedjenek, hiszen jobban szennyezik az üzemanyaggal a környezetet, mint például a személygépjárművek. A, ezek az üzemanyagok ugyanakkor a hajózásban sokkal olcsóbbak, mint a szárazföldi közlekedésben kapható üzemanyagok. E, éppen ezért a drágulásuk érvként szolgál arra, hogy majd újra a közútra terelődjön át az áruszállítás. Úgy gondolom, hogy azért itt innovációra van szükségünk, tehát a hajózásnak eh, a versenyképességét meg kell tartani, de nem csak azért, mert olcsóbb, de környezetszennyezőbb üzemanyagokat használhat, hanem azért is, eh, mert innovatívabb. Hisz nyilvánvalóan nem szennyezheti tovább a környezetet, és nem károsíthatja az emberek egészségét a hajózás. Van egy Dán központ, ez egy új intézmény, amely a hajóknak a káros anyag kibocsátását próbálja vizsgálni, és azt mondja, hogy 50 ezer halál esethez vezet ez a károsanyag kibocsátás. Ha megnézzük Görögországot, itt nagyon fontos a tengerhajózás, de például ami az áramtermelő erőműveket illeti. Természetesen ugye tőlük is azt kérik, hogy a kibocsátásokat csökkentsék. Éppen ezért a hajóknak is ezt kell tenniük, és a hajók által kibocsátott káros anyagnak az átmosása, tisztítása, az is még egy alternatívaként merülhetne föl. 20 7%-os növekedést lehetne elérni más területen, hogyha nem a hajózásnál akarnánk csak a kibocsátást csökkenteni. Tehát jó lenne, hogyha ezt is figyelembe vennénk, amikor az IMO Köszönöm. A következő hozzászóló a közlekedési szakbizottságból érkezett Tón úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Hászi asszonynak a jelentésért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a dolognak a gyakorlati oldalát, a kén kibocsátásnak a gyakorlati oldalát is megnéznénk a hajózás esetében. Azt mondja az általános stratégiánk, hogy a közútról rövid távú szállítás esetén is a víziútra tereljük át e, a forgalmat. Nagyon nehéz a helyzet, hogyha ugyanakkor megnézzük a költségeket. Éppen ezért azt szeretném mondani, hogy az a tengeri terület, ami most szekává lesz minősítve, tehát a csatorna, az északi tenger és a balti tenger, tehát hogyha egy terszállító hajó behajózik Finország e, irányába, akkor 2000 tengeri mérföldet tesz meg Szeka területen, 2015-ben olyan dízel, olyan minőségi dízele kell majd ö, üzemelni, amely 60%-a drágább, mint az eddig alkalmazott, tehát meg kell, hogy fontoljuk, hogy milyen versenytorzulást okozunk ezzel az előírással. Úgy gondolom, hogy szükséges, hogy végre a gazdaságossági szempontokat is figyelembe vegyük, és nem szabad, hogy egy ellentétes irányú tendencia alakuljon ki, ö, mint amire törekszünk, tehát, hogy a tengeri útra helyező, helyezzük át a közúti szállítást hiszen nyilvánvalóan egy ilyen áthelyeződés, eh, hogyha a tengerről visszamegy a közútra, a szállítása sokkal nagyobb környezeti károkat okoz. Fontos, hogy a nemzetközi tengerhajózásban a 3,5 százalékos eh, eh, kén tartalomról, ami gyakorlatilag a kibocsátásnak, a kénkibocsátásnak a 98%-át teszi ki, ezt csökkentsük lehetőleg nagyon gyorsan 1%-ra. Ez meg valósítható, ez nem kérdés, de kérdés az, hogy ezután a 0,5%-ra volt csökkentés, hogy érjük el, az nagyon, nagyon komplikált. Látom, hogy a személyéját most már felvonja, szemöldökét felvonja az elnök úr, úgyhogy a végéhez érek. Tehát fontos, hogy Európában is hasonló versenyfeltételek legyenek, mint máshol. Az utolsó felszólaló pedig Pirillo képviselő. <clears throat> E Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel olvastam uh, eh, Szartu Haszi kollégám jelentését, és gratulálok a munkájához. Ugyanakkor egy hit észrevétellel szeretnék élni. Többek között uh, amit Tatarella korega mondott, ezen gondolkoztam tovább a 12-es és a 14-es módosítók kapcsán. Hiszem, itt um, a bizottság um, javaslatát um, változtatjuk meg, itt a személyhajózásról van szó. Ez a hajózás és a kompok nagyon nagy kihatással vannak a környezetre, de másrészt másrészt pedig fontos kapcsolatot jelentenek az országok között. És éppen ezért meg kell akadályozni, hogy túl merev szabályokat hozzunk ezen a területen. Nos, a korlátozás, a 10 százalékos korlátozás ugyanakkor a kompok használatát is korlátozza. És éppen ezért minden olyan hajó, amely kiköt a kikötőben, erre vonatkoznia kell a javaslatnak. Ám a jelentéstevő javaslatom arra azokra a hajókra is vonatkozóan, amelyek nem ilyen szállítási szolgáltatásokat végeznek, például a ö, turista hajókra vonatkoznak, vonatkoznának. És ne felejtsük el, hogy az üzemanyag költség jelentősen nőne Mindez pedig <clears throat> oda vezetne, hogy a költségek ellenőrizetlen módon nőnének az turisztikai ágazatban és a nagy kiránduló hajók esetében is. Értem én persze, hogy a cél az, hogy a partmenti térségeket <clears throat> megőri, megvédjük, Mindjárt befejezem, elnök úr, de hát ezek a nagy túr kiránduló hajók gyakran egyik földrészről a másikba utaznak, mielőtt az Unió partjain kikötnek. És ekkor már bizonyos határértékeket elérnek. Köszönöm szépen, megölöm a bizottság képviselőjének a szót. Minden perc, amelyet felhasznál, a kollégájától veszi el az időt. Okay, in that case I'll be very brief. First, also from the... Rövidre foghatom magamat a bizottság részéről, mi is meg szeretnénk köszönni Haszi asszonynak a munkát, amelyet elvégzett. Egyetértünk az elemzésével. Haszi asszony beszélt a korai halálesetekről, 50 ezerre tette ezen számokat. Mi azonban az 500 ezerre tesszük számításaink szerint a korai halálesetek számát, melyek környezeti okokra vezethetők vissza. Ne felejtsük el azt, hogy 20 tagállam ellen a kén határérték megsértése miatt szerződésszegési eljárás indult, vagy indul majd. Azaz tehát nagyon örülünk a haszi jelentésnek, valóban ez a jelentés nagy erő, előnyökkel járhat. Úgy gondoljuk, az IMO helyesen cselekedett 2008-ban, és éppen ezért a mi feladatunk az, hogy az IMO szabályait megfelelően alkalmazzuk. Egyébként mi is kiszámoltuk a költségeket és a ráfordítást, és valóban minden a szabályértékek bevezetése mellett szól. Nos, a szekákról. A bizottságnak nincsen mandátuma, hiszen mi nem vagyunk tárgyaló fél az IMO-ban. meg kell vizsgálnunk Szatuhaszi asszony javaslatát, hogy minden felségvízre terjesszük ki a szekákat. Ám az európai vizekben hajózó, személyszállító hajók számára az átmeneti intézkedések átmeneti megoldást jelenthetnek. A bizottság úgy gondolja, hogy a SZEKÁ kiterjesztése és a NEKÁ kiterjesztése mellett nagyon komoly érvek szólnak, gazdasági érvek is szólnak, de természetesen arra próbáljuk ösztönözni a tagállamokat, hogy az IMU-ban, tehát a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben ennek szellemében lépjenek fel. Egy-két kérdést is föltettek, egy-kettőre választ szeretnék adni. A Toolbox szeptember óta rendelkezésére áll, a bizottság eh, beszélt eh, jövőképéről, és eh, tárgyalt a szereplőkkel, hogy hogyan lehet előbbre vinni az ügyeket, és hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni a hajózási ipart. Ugyanakkor zárójelben mondom, a 2015-ös mérföldkő elérését nem az a célja a toolboxnak, hogy a 2015-ös célokat elérjük, hanem sokkal távolabbi célokat szolgálunk. A model shift vagy a visszafordított model, model shift valóban veszély az a jelenség, tehát hogy a, ha túl magasba szöknek a költségek, akkor esetleg a szállítók ismét úton szállítják az árujukat. Öm, ugyanakkor a belvízi hajózás és a tengerhajózást az éghajlatváltozás elleni küzdelem kontextusában is nagyon fontosnak tartjuk. Ami a monitorozást illeti, további végrehajtási szabályokat irányzunk elő, amelyek az ellenőrzéseket teszik lehetővé. Valaki említette az sarki területek um, sértetlenségének fontosságát, és egyértelmű, hogy a korom a um, fekete szén, tehát a korom nagyon aggasztó ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbb kiránduló hajó, illetve személyszállító hajóra már vonatkozik a szabály. A bizottság nem gondolja, hogy az üzemanyaghoz való hozzáférés kérdése probléma lenne, de ez volt az oka annak, hogy 2015-ben miért ne terjesszük ki személyszállító hajók tekintetében a szekákat, tehát egy 5 éves átmeneti időszakkal számolunk azért, hogy az idegességet a piacokon elkeverjük. Köszönöm szépen. Szartus, szeretnél néhány záró megjegyzést tenni? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon rövidre foghatom magamat. Köszönöm minden kolléga észrevételét, meglátását. Folytatom a munkát, figyelembe véve a véleményeket és a többségi véleményeket. Néhány rövid észrevételem van csupán. Az Európai Parlament már elkötelezte magát, hogy ambiciózusabb célokat fogadjon el, mint az IMO céljait. A jelenlegi érvényes irányá vitája során a parlament megfogalmazta ezt a véleményt, és remélem, hogy fog, tudjuk folytatni ezt a munkát. És az előző ciklusban és az azelőtti ciklusban is ezen a véleményen volt a tisztelt ház többsége. Ugyanakkor a dél-európai kollégák aggájait értem, melyek az iparágat terhelő költségekre vonatkoznak, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha tovább is megyünk, mint az IMO szabályok, akkor ez költséghatékony lesz a déli tagállamok számára, mert eh, olyan komoly egészségügyi előnyöket lehet elérni, melyek, jelent, melyek értékükben túl múlják a ráfordításokat. Ami szkrabereket, a filtereket illeti, nos, a költség mindig csökken, amikor valamit kötelezően előírunk, hiszen elkezdik gyártani a gyártók nagy mennyiségben. Ami pedig a scrubberekből, a filterekből származó, Wills úr beszélt erről, toxikus, mérgező hulladékot illeti. Nos, a kitkötők számára kötelezőn kell elérni, hogy ezt az iszapot ezt ingyen átvegyék, és ezzel megakadályozhatjuk azt, hogy a tengerbe öntsék a hajós kapitányok ezt a salakot. Köszönöm szépen és várom a vitát. Kítos mondja az elnök, december 14-én 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Ezzel rálép, rá, a utolsó napi rendi pontra térünk rá, a környezeti zajjal foglalkozó irányel végrehajtása, a bizottság tájékoztatója a Rocket kollega. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen világos, hogy a zaj nagyon nagy környezeti problémát jelent, a WHO szerint ez a leg, második legnagyobb probléma a világon. Az a célunk a hatodik környezeti um, programban, hogy csökkentsük az ajt, mm, és a 2002-es irányelv is erre tört, és uh, itt uh, a tapasztalatainkra szeretnék rátérni. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a környezeti zaj kérdésére felfigyeltünk a tagállamokban. Zaj kezelési intézkedéseket foganatosítottak, az állampolgárokat jobban bevonták a tervezésbe, és így lehetőségünk van arra, hogy jobban kezeljük az ajt. Másrészt az európai szinten szükséges van rendelkezésre állnak ezek az információk, és így a forrásnál tudjuk csökkenteni az ajt a közutakon vagy a repülőtereken. Az információ alap jó, de még van mit tenni, de még mindig nem tudjuk pontosan kvantifikálni a zaj kitettséget Európában. És um, meg kell vizsgálni, hogy a hatodik környezetvédelmi program célkitűzéseinek megfelelünk-e vagy sem. Európai szinten zajlik a módszer arra vonatkozólag, hogy zajlik a munka, hogy kidolgozzuk a 2012 során komitológiai eljárásban a zajfelmérés módszertanának egységes rendszerét. A környezetvédelmi zaj irányelv során az legjobb gyakorlatokat is kicseréljük és eszméket cserélünk. Nagyon fontos a tagállami szinten való jó koordináció, hogy a forrásra vonatkozó jogszabályok előkészítői és az európai jogszabályok előkészítői egyeztessenek, és így a helyi közösségek igényét is figyelembe vegyük és megjelenítsük a jogszabálytervezetben. Az önök előtt álló összefoglaló öt kulcskérdéssel foglalkozik. Egyrészt megfelelő célértékeket kell meghatározni, a jelenlegi irányelv ilyen célértékeket nem tartalmaz. Második kulcselem, a 40 decibelles szint fölött az ajt be kell ilyen jelenteni, harmadsorban megfelelő végrehajtási akciótervet készítsenek elő a tagállamok. negyedsorban sorban technikai definíciókat és elvárásokat pontosítani kell és javítani kell, végezetül pedig az administratív és jogi keretet is pontosítani kell. A, gyűjtjük az információkat az ind, a szervektől és a szereplőktől, és igyekszünk az irányelvet a legjobb módon kialakítani, a következő év során próbáljuk ezt elkép, elkészíteni úgy, hogy a környezetvédelmi akcióprogram célkitűzéseit is üdvözlük ebbe. A környezetvédelmi zaj irányelv, illetve az egyéb stratégiákat is bevonjuk, és olyan intézkedéseket tervezünk, melyen minden célt el tudunk érni. Meg kell vizsgálni, hogy az irányelv jobb végrehajtásával hogyan tudjuk regionális és nemzeti szinten is a jobb végrehajtást elérni, és az EU szinten a jobb ellenőrzést biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gratulálok uh, ahhoz a képességéhez, hogy a zaj ellenére ilyen gyorsan, hogy nem mondjuk géppuska tempóba tudod beszélni. Úgy látom, hogy nincs itt képviselő, aki kérdést tenne fel, mindenki elment már. Hát én teszek fel egy gyors kérdést a technikai feltételek kapcsán ahhoz, hogy a magas technikai elvárásoknak megfeleljünk, gyakran már nem lehet fát használni, csak műanyagot, ez pedig nyilvánvaló, hogy környezetileg mindenképpen egy nonsens. De amikor még helyhatósági politikus voltam, emlékeztem erre a problémára. Azokon a területeken lehet házakat építeni gyakran, ahol eleve nagy a zajkitettség, és ezért az önkormányzatok a zajszabályoknak megfelelendő olyan területekre adnak építési engedélyt, ahol nem volna szabad építeni. Összességében a zaj zavarja az embereket munkájukban, pihenésükben, de másrészt viszont nem szabad veszélyeztetnünk a védett területeket. Köszönöm szépen, ezzel pedig lezárom az ülést. Következő ülésünkre december 19-én és 20-án hétfőn és kedden kerül sor minden jót. Köszönöm.